től valamint az érdekelt felek fellépésétől is. Remélem, hogy az ott dolgozó munkatársak állampolgársága sem fog szerepet játszani majd. Ez az egész Európai Unió érdekében áll. Nagyon fontos, hogy a protekcionizmusnak sem adjunk teret, ezt már többen is említették. Az Európai Munkaügyi, Munkaügyi Hatóság létrehozásában ez egy kulcsfontosságú... Köszönöm szépen, be kell, hogy felejesz. Mária Szór, ön az utolsó felszólaló, a spontán felszólaló között. Sí. Támogatnunk kellene egy minimális, egy európai minimálbér elképzelését, egy munkanélküliségi járulék megfizetését, ezzel kellene szembeszállnunk a jogszabályok megsértésének problémáival a tagállamokban. A, az 1999 per 19-es irányelv megsértése lenne ez. Tanárok ezrei és tanár segédek a rendszer túszaivá váltak Görögországban. Létre kellene hoznunk, akkor, hogyha létrehozunk egy ilyen testületet. Ez egy újabb bürokratikus erőfeszítés annak érdekében, hogy a tagállamoktól a hatásköröket elvegyük. Nézzük meg, hogy milyen jogsértésekre kerül sor nap mint nap, ezeket kellene megoldanunk. azt mondja, egy kicsit bonyolult a helyzet, de a vita lezárására így is fölkérem. Köszönöm önnek. Merci, madame la présidente. Uh, madame president, on... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt elnök asszony, kedves képviselők! Ahogyan korábban is elmondtam, az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozására vonatkozó javaslatunk annak a jogalkotási reformnak az utolsó lépése, amelynek a célja a tisztességes munkaügyi mobilitás biztosítása. Amikor megkaptam a portfóliómat, akkor tudtam, hogy a, a munkavállalók mobilitása nem lesz a legegyszerűbb terület, amelyel foglalkoznom kell majd. Ezért nagyon örülök, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányel felülvizsgálatát követően most erről a szabályozásról kell önöknek szavazniuk, amely egy további munka mérföldkő a tisztességes mobilitás biztosítása érdekében. A határokon átnyúló kontextusban biztosítja a szociális igazságosságot. Ez idáig a társjogalkotóknak nem sikerült sajnos megállapodniuk a szociális biztonságra vonatkozó koordinációs szabályokban. Azonban biztos vagyok abban, hogy az az álláspont, amelyet csütörtökön első olvasatban elfogadnak, megteremti az alapját annak, hogy remélhetőleg eh, mielőbb elfogadják a vonatkozó jogszabályt az EP választások után. Több millió polgár számára a munkavállalói mobilitás mindennapi realitás, számukra ez új lehetőségeket biztosíthat, és előnyét láthatják az új szabályozásnak, illetve a korszerűsített szabályoknak. Kedves képviselők, a mozgásszabadsága mindig is az egyik alappillére volt az Európai Uniónak alapítása óta, és ma ez igazabb, mint valaha. A tagállami közgazdász, közgazdaságok és a munkaerőpiacok szorosan összefonódnak egymással, és a mozgás szabadsága elősegíti a kapcsolatok erődős, erősödését is az egyes polgárok és tagállamok között. Az európai szabályokat mindenképpen tiszt, igazságosan, tisztességesen kell alkalmazni, ez mindig is az egyik alapelven volt a munkavállalói mobilitással kapcsolatos munkában. Ez az alapvető szabály, illetve elv teszi lehetővé a munkahogyi mobilitásban az igazságosság megteremtését észak és dél, kelet és nyugat között. Kérem Önöket, hogy támogassák ezt a szabályozást. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Léna úr. Kérem, zárja le a vitát kettő percben. Thank you. Thank you, Madam Chairman. It says something about the importance. Köszönöm szépen, sok mindent elárul az Európai Munkahogyi Hatóság fontosságáról, hogy ilyen sokan bejöttek a terembe azért, hogy nehogy elmulasszák ennek az eszmecserének a végét. Köszönöm a figyelmüket azoknak, akik nem voltak itt a vita elején. Hadd mondjam el önöknek, hogy a mai nap egy remek nap, ugyanis létrehozunk egy Európai Munkaügyi Hatóságot, és az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása által egy kulcsfontosságú lépést teszünk egy valóban méltányos és szociális munkaerőpiac megteremtése felé, a munkavállalók szabad mozgása, mozgásából áttérünk a méltányos jogvédelemre, nem biztosítjuk a szociális dömpinget, illetve a tisztességtelen versenyt jobb végrehajtásra van szükségünk, az európai jogszabályok jobb végrehajtására a munkavállalói mobilitás terén, és pontosan ez az a feladat, amelyet ellát majd az Európai Munkaügyi Hatóság, méghozzá nagyon hamar. Ez valóban egy mérföldkő, és bizonyítja, hogy az Európai Unió képes eredményeket felmutatni olyan területen, amely fontos az állampolgárok számára, és képes gyorsan cselekedni. Még egyszer köszönöm tehát az Európai Bizottságnak, Tyson biztosnak, a román soros elnökségnek és azon kollégáknak, kollégáknak, akik konstruktív és hatékony módon dolgoztak velünk együtt az eredmény érdekében. Számítok mindenkire, hogy ez a kötelezettségvállalás valóra váljon, mert együtt kell folytatnunk a munkát annak érdekében, hogy ez az ügynökség sikeres legyen. Köszönöm a figyelmüket. Merci. Le débat et le vote. Köszönöm szépen. A vitát lezárom, és hamarosan szavazunk erről a témáról is. Köszöntök mindenkit, tisztelt képviselők! Még mielőtt elkezdenénk a szavazást, engedjék meg, hogy szóljak néhány szót, amelyel köszöntem Greta Thunberget. Itt van ma velünk egy különleges vendég a látogatói karzaton, egy olyan személy, akit azt hiszem szükségtelen bemutatni. Egy fiatal európai állampolgárról van szó, Svédországból. Ő a személyes fellépésével, egyértelmű gondolataival az éghajlatváltozás elleni küzdelem szimbólumává vált. Ez ugyanis valóban nagyon sürgős fellépést igényel. Greta Thunberg. Greta Thunberg bennünket, jogalkotókat sürgős fellépésre szólít fel, ugyanakkor az állampolgárokat és a vállalkozásokat is annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás válságával szemben gyorsan cselekedjünk. Ebben a ciklusban az Európai Parlament a fellépésével bizonyította, hogy ezen fiatal európai állampolgár felszólításával egyetértünk, Ebben a ciklusban tisztában voltunk azzal, hogy az Európai Unió egy olyan úton indult el, ahonnan nincs visszaút a környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, elég, ha megnézzük a közlekedés, illetve a kibocsátás kereskedelmi rendszer kapcsán hozott lépéseinket. Az Európai Parlament mindig magasra helyezte a mércét a fenntarthatóság tekintetében. Elég például megemlítenünk a párizsi megállapodás idő alatt történt ratifikációját, amelyet itt tartottunk meg, akkor, amikor az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon is jelen volt itt a parlamentben, de azt is is tudjuk, hogy mindez nem elegendő, többet kell tennünk egyéni szinten, a tagállamokban, az Európai Unióban, nemzetközi szinten is, hogyha szeretnénk elkerülni azt, hogy az, az éghajlat melegedése meghaladja a másfél Celsius fokot és a vele járó pusztító következményeket is. A következő ciklus kulcsfontosságú lesz ebből a szempontból. Sor kerül egy eszmecserére az Envi Bizottsággal 14 órakor Greta Thunberg jelenlétében, ez nyitott minden képviselő előtt. Azt hiszem, hogy nem lenne helytelen, hogyha ismét köszöntenénk és megtapsolnánk most Greta Thunberget. Köszöntünk, Greta! El señor Proust. El... Proust úr szeretett volna hozzászólni. Monsieur le Président, euh, elnök úr, kedves kollégák! francia katolikusként euh, szeretnék megemlékezni arról, hogy euh, tegnap kigyulladt a Notre Dame és szeretném kifejezni azt a francia delegáció nevében, de biztos vagyok abban, hogy az önök nevében is mondhatom, hogy nagyon szomorúak vagyunk, hogy ez a katasztrofális esemény bekövetkezett. Tegnap a francia kulturális örökség egy része részben tönkrement. Ez európai kulturális örökség része is. Égett a Notre Dame, és mi magunk is, a mi lelkünk is ezzel együtt égett. A tűzoltók a munkát végeztek, egész éjszaka azon dolgoztak, hogy lába maradjon, megmaradjon az épület. A franciák nagyon nagy próba elé kerültek, és ami tönkrement tegnap, azt mi holnap újjáépítjük. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a támogatásért, támogatták Franciaországot, hiszen a mi kulturális örökségünk egy eh, része érintett, de az egész európai kulturális örökség egy részét érinti ezt. Mindenki, minden személy, minden egyes ember hozzájárul ahhoz, hogy újjá tudjuk építeni ezt a szimbólumot. Köszönöm szépen! monsieur le président. Köszönöm, Még egy dolgot szeretnék hozzátenni ehhez, 15 másodpercben. 1000 863-ban kezdődött egy építkezést, és szakemberek dolgoztak, nem csak Franciaországból, hanem az egész Európából érkeztek ide szakemberek, németek, spanyolok, olaszok, sőt, közép- és észak-európából is érkeztek szakemberek azért, hogy ezt a civilizációs emléket, műemléket fölállítsák, és ez része az európai építkezésnek is. Elnök úr, az etikai szakbizottság vezetője voltam, Delvo asszony, Karim úr és Mátászka, Matáka úrral együtt. A mandátum során nagy nyomás alatt voltunk, lobbik nyomás alatt voltunk, ezek beférköztek ide az intézményeinkbe. Elnök úr, szeretnék emlékeztetni valamire. Amikor a szerzői jogi jelentésről szavaztunk, vagy szavazunk. Ez nagyon fontos kérdés lesz. A lobbik mindent megtesztek azért, hogy beépüljenek ide az Európai Intézménybe és beleértve még az intézmény közi egyeztetést is, ami az semmi közük. Ezért azt szeretném kérni, hogy a következő parlamenti mandátum számára, adják át ezt az örökséget a részünkről, a mostani parlament részéről, legyen kötelezettségük az, hogy megerősítik azokat a szabályokat, amelyek a lobbikra, vonatkoz, a lobbikra vonatkoznak abban a fázisban, amikor a plenáris elé kerülnek a szövegek. Köszönöm szépen! Gracias. Köszönöm. Most pedig áttérünk a szavazásra. Az első jelentés, amelyről szavazunk, a Wikström jelentés a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 490-en szavaztak mellette, 190 ellene, 35-en tartózkodtak. A parlament az első olvasatot ezáltal lezárja. Második jelentés, a Rozier jelentés, de Tyson asszony kért szót még a szavazás előtt. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság javasolja az Európai Parlament ajánlását, hogy egyetértését adja a Genfi egyezményhez való csatlakozáshoz. A bizottság pozíciója ugyanakkor a lényegében eltér a tanács és a parlament pozíciójától, tekintve azt a lehetőséget, hogy minden tagállam csatlakozzon a Genfi egyezményhez. Az Európai Unió kizárólagos kompetenciája miatt. A bizottság kivételesen készen áll arra, hogy egyetértsen abban, hogy ebben a különleges esetben az a hét tagállam, amely a Lisszaboni eh, szerződésnek a részese régóta eh, felhatalmazásot kapjon arra, ahhoz, hogy az Európai Unió érdekében csatlakozzon ehhez az egyezményhez. Ezért eh, a bizottság nyilatkozatára szeretnék utalni, amit a tanácsnak és a parlamentnek átadott a bizottság. Köszönöm elnök úr, köszönöm képviselők. Köszönöm szépen, Tyson asszony. Most pedig áttérünk a név szerinti szavazásra. Megnyitom a szavazást. Se cierra. Lezárom. Elfogadtuk a jelentést. Az újabb Rozier jelentés, név szerint szavazunk. Se cierra la Lezárom. Elfogadtuk. A bizottsági nyilatkozat név szerint kiszavaz mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. A parlament ezzel az első olvasatban lezárta a megállapodást. Radosz jelentés következik. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Forenca jelentés. Név szerint szavazunk. Forenca asszony kért szort, parancsoljon két percben. Grazie, president. Köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez az ajánlás, hiszen az olívaolaj előállítása rendkívül fontos ágazatot képvisel, földközi tengeri tagállamok számára, Olaszországban is rendkívül fontos európai exportár is áru, és nagyon súlyosan érintette ez a betegség, egy, illetve a szárazság, a fagyok, az oliva előállítás, ezért kérem a parlamentet, hogy támogassa a megállapodást, és ezzel lehessen garantálni azt, hogy az Európai Unió továbbra is hozzájárul aktívan a nemzetközi együttműködéshez, az olívaolaj és az olívaolajbogyó előállításhoz. Ugyanakkor az Európai Parlament esetében szeretném elmondani, hogy az intézmények nem rendelkeztek megfelelő információkkal a tárgyalások során. Az Európai Unió kereskedelmi megállapodásai tekintetében európai parlamenti egyetértésre van szó, szükség. Ezért a tanácsot és a bizottságot szeretném arra fölkérni, hogy megfelelően tájékoztassa a parlamentet minden olyan döntés tekintetében, amelyet a tanácsi döntés négyes pontja tekintetében hoz. Köszönöm. Szavazunk. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tarand jelentés. Tarand úr kért szót maximum két percben. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Tudom, hogy mennyire utáljuk, amikor a jelentéstevők hosszas beszédeket tartanak, és ezzel megzavarják a szavazás zöggenőmentes menetét, de ma sajnos kénytelen vagyok elmagyarázni, hogy miről is van valóban szó. Mindannyian tudjuk, hogy a rendőrök nem szoktak nevetni a rendőr vicceken, de ezen mandátum idején 8 kinevezésre kerül sor az EK-hoz, és ezek mind politikai kinevezések voltak, és külön ki kell hangsúlyoznom, hogy az kelet-európai új tagállamok, így Észtország, Finnország és Magyarország is egyre inkább szerepet vállalhatnak ebben a feladatban. Úgy gondolom, az az eljárás, ahogyan a tagállamok kinevezik a jelölteket, sajnálatos módon azonban nem átlátható és nem feltétlenül igazságos, ezért felszólítanom a tagállamokat, hogy végre hallják meg ennek a parlamentnek a szavát, és mindig legalább két jelöltet állítsanak, hogy megfelelő legyen a nemek közötti egyensúly, és az ír példát kellene követni. Egy nyitott, igazságos eljárásra lenne szükség, pályáztatásra lenne szükség, ahogyan az európai szerződések azt megkövetelik. El kell gondolkodni azon, hogy szüksége van minden tagállamtól egy ECA tagra, valóban szükség van ennyi auditra? Miért nem lehetne azt ezt úgy alakítani, hogy minden egyes időszakban négy auditorunk legyen, ez nem lenne elegendő? Hogyha nem járunk sikerrel, akkor az emberek fel fognak lázadni, úgyhogy kérem, szavazzák meg a jelentéstevő javaslatának megfelelően ezt a szöveget, de a román és a horvát kormány által alkalmazott megközelítés nem felel meg az Európai Unió magas standardjainak és valóban egy rendőr tényleg csak egyszer nevet, hogyha egy rendőr viccet mesélünk neki. Köszönöm. Gracias. Pasamos. Köszönöm szépen, most áttérünk a titkos szavazásra. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tarant jelentés a számvevőszék egyik tagjának kinevezéséről. I would just like to remind arra szeretném emlékeztetni a kollégáimat, hogy ma egy szokványos eljárásról szavazunk, és, es, és nem kellene ilyen túl ideologizált hozzászólásokat hallgatnunk itt a parlamentben, az érdemek alapján kellene döntenünk. Köszönöm. Gracias. Köszönöm szépen. Megnyitom a szavazást. Titkos szavazásról van szó. Nombramiento de Ivana. Ivana Maletic számvevőszéki tagjának kinevezéséről. Se cierra la votación. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Informe Rozier jelentés az uniós jog megsértéséről név szerint. Megnyitom a szavazást. Se Lezárom. Elfogadva bizottsági nyilatkozat 156-os módosító kézfelemeléssel ellene tartózkodás elfogadva. A parlament az első olvasatbeli megállapodást így lezárja. Klinc jelentés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hozzászólhatnék? Adelante. Parancsoljon. Eh, Kedves kollégák, közel 15 év után most a ciklus végén elhagyom ezt a parlamentet. Ma két utolsó jelentésről szava, jelentésemről szavazunk. A munka itt megmutatta számomra, hogy a parlament képes pártpolitikai határokon átnyúlóan konszenzusra jutni, Eltérően sok tagállami parlamenttől, ahol csak mélyülnek az árkok. Sokan önök közül újra szeretnének képviselővé válni a következő ciklusban is, mindenkit arra biztatnék, hogy továbbra is harcoljon az európai eszméért. Az Európai Unió békét, demokrációt, jólétet, szabadságot hozott nekünk az elmúlt időszakban. A gyermekeinknek és unokáinknak tartozunk azzal, hogy az európai projekt ne bukjon el, és hogy Európa egységes maradjon. Európa mindannyiunk jövője, nincs másik alternatíva. Köszönöm. Köszönöm az előadónak. A parlament az első olvasatot így lezárja. Klinc jelentés következik. Ismét név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A parlament így az első olvasatot lezárta. Simon jelentés név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. A parlament így az első olvasatot jóvá hagyja. Újabb Simon jelentés, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A parlament az első olvasatot jóvá hagyja. Hökmárk jelentés következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Hökmárk úr, parancsoljon! Klinc úrhoz hasonlóan én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek az elmúlt fantasztikus 15 évért. Fantasztikus barátokra tettem szert a különböző országokból, a különböző képviselőcsoportokból, és szeretném hangsúlyozni, hogy egy nagy lehetőség előtt állunk, hogy Európát erősebbé, szabadabbá tegyük, szabad lehet Európa minden állampolgár számára egy olyan globális környezetben, amely szükségesé teszi az egy- együttműködést. Európa lenyűgöző, lehet, hogy néha eltérőek a véleményeink, de a jó dolog az az, hogy van egy közös feladatunk, egy közös célunk, ezért köszönöm mindannyiuknak az elmúlt fantasztikus 15 évet. Ez volt a két utolsó jelentésem, és remélhetőleg hozzájárulnak egy stabilabb Európához. Köszönöm. Köszönöm szépen. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A parlament az első olvasatot befejezte, lezárta. Név szerint szavazunk a Hökmark jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk, a parlament az első olvasatot lezárja ezáltal. A Fernández jelentés következik, egyes módosító, név szerint, ö, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. A bizottság javaslatról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A parlament az első olvasatbeli megállapodás lezárja Karasz és Berez jelentés. Megnyitom a szavazást a kettes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az első olvasatot a parlament lezárja. Beresz asszony szót kért, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A harmadik jelentéshez szerettem volna hozzászólni, mivel a kollégáim Polfkins és Haknál úr is 15 évet teltettek el. Itt én is szeretném elmondani, hogy nekem ez az utolsó jelentésem. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani. Sok mindenért harcoltam, volt, akikkel együtt tudtam működni, volt, akik ellen harcoltam, és volt, akikkel sikerült kialakítani egy európai pozíciót. A tolmácsoknak is szeretnék köszönetet mondani a parlament összes tisztségviselőjének és a parlament rendkívül módon megváltozott ebben az időszakban, de mi magunk is megváltozott, Európa is megváltozott. A parlament egy valós állampolgári parlamenté vált. Azt mondják ma, hogy a lobbikat túlságosan meghallgatjuk, az európaiak, nagyon sok európai megvan arról győződve, hogy Európa biztosítja számukra a legjobb jövőt. Modern, eredeti, demokratikus, a állampolgárokat szolgáló parlamentként működünk, ezt tartsák meg. Köszönöm. Gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm, Berez asszony. Karasz Berez jelentés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A parlament az első olvasatot lezárja. Ugyancsak Keresz Beres jelentés következik. Megnyitom a név szerinti szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A parlament az első olvasatot elfogadja. Ferber jelentés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A parlament az első olvasatot lezárja. Ismét Ferber jelentés név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, a parlament így az első olvasatbeli megállapodást elfogadja. Calvet Sambon jelentés következik. Calvet úr kért szót. Elnézést, López Bermejo képviselő kért először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az 59 per 3-as cikk értelmében szeretnék egy név szerinti szavazást kérni, hogy először a módosítókról szavazzunk, még mielőtt az ideiglenes megállapodásról szavaznánk. Ezek a módosítók ugyanis a diszkrimináló kivételeket semmisítik meg, és ezáltal védelmet biztosíthatunk az összes munkavállaló számára, főleg azok számára, akik különösen bizonytalan helyzetben vannak, mint a tengerészek, illetve a háztartásbeli alkalmazottak, ezért azt kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm. Calvet eh, úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tiszteletben tartom a kitűnő szándékokat, és valószínűleg a kérelem mögött meghúzódó nézettel is egyetértek, hiszen vannak olyan kivételek, amelyeket nem tudtunk elkerülni, és amelyekkel nem feltétlenül értünk egyet, de a parlamenti munka érdekében és egy olyan joganyag érdekében, amely sokkal többet tartalmaz ennél, azt kérném, hogy tartsuk tiszteletben azt a rendkívül nehéz egyensúlyt, amelyet elértünk a tárgyalások során. Azt kérném ezért, hogy ne fogadjuk el ezt a javaslatot, ezt a kérelmet, és a szövegről úgy szavazzunk, hogy ne gyengítsük azt. Köszönöm szépen, Calvet úr! Szavazásra bocsátom, név szerinti szavazásra López Bermejo asszony javaslatát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ebben az esetben áttérünk a 134-es módosító név szerinti szavazására megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Bizottsági nyilatkozat mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadva. A parlament így lezárja az első olvasatot. Kálvét úr 30 másodpercben parancsoljon. úgy tűnik, hogy itt valaki megpróbál szabotálni. Hát kevesebb, mint 30 másodpercem van. Szeretném megragadni a lehetőséget. Ez az ciklusban az utolsó szövegem, de azért megígérem, hogy vissza fogok térni. Most azonban szeretném megköszönni az egész parlamentnek, azoknak is, akik igennel, és azoknak is, akik nemmel szavaztak, a kollégáknak, a román elnökségnek, Tiszen biztosnak, hogy biztosították ezt a mérföldkövet a szociális Európa felépítése felé, ugyanis nagy büszkeség számomra, hogy ez a legjobb emlék számomra a parlamenti munkámból. Köszönöm szépen, Kávet úr! Most pedig a Lenársz jelentés következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Közös nyilatkozat 105-ös módosító, mellette kiszavaz. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. A parlament így az első olvasatbeli megállapodást elfogadja. Mátó jelentés következik. Mátó úr kért szót. Köszönöm, elnök úr. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy három év munka húzódik itt az anyag mögött, rengeteg egyeztetés. Ez egy olyan megállapodás, amely egyedülálló és 30 különböző rendeletet fog össze. Ezért kérem, hogy igennel szavazzanak egy olyan megállapodásra, amely nehéz volt, és amely ugyanakkor nagy konszenzust tudhat maga mögött. Köszönöm. Ja, voorzitter. Eh, ik beroep me op eh, artikel negenenvijftig lid drie van het reglement. En úr, az 59-es cikk 3-as eh, bekezdésére szeretnék utalni, ugyanis véleményem szerint fontos, hogy az ötös bizottsági melléklet egyes részéhez visszatérjünk. Én a holland halászok ruháját vettem fel, ugyanis ha elfogadjuk a trialógus során született eredményt, akkor tönkre tesszük a halászokat, akik elektromos halászattal foglalkoznak, ez ellehetetlenítik. Most a jövőről beszélünk, és ezzel gyakorlatilag nekik teszünk Át, ezért külön kellene a módosítókról szavaznunk, és kérném azokat a kollégákat, akik támogatnak, hogy álljanak fel. Trentajos.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 los los entonces perfecto remek nyugodjon meg, több mint 38-an vannak, úgyhogy szavazásra bocsátom dalen úr jelentését mellett, javaslatát mellette kiszavaz. Adelante, señor, señor Parancsoljon Zsadó úr. extraordinaire. Chers collègues. Kedves kollégák, különleges az, hogy a szavazás során eh, a közvéleményt elárasztották az ökorendszer, a kézműves halászat, a lobby elleni, az ipari halászat ellen lépünk fel, és nagyon fontos volt ez a szavazás, mindegyik országban szó volt róla, úgyhogy a parlamentnek fönn kell tartania az ígéretét, az ökorendszer, a kézműves halászok, egész Európa a halászat iparisítása ellen és a pénzügyi halászat ellen. Señor Mato. Mato úr. Csak szeretném jelezni, hogy ellenzem van úr javaslatát egyszerű oknál fogva, ő ugyanis a módosítója által megpróbálja okafogyottá tenni azt a megállapodást, amelyet itt kötöttünk a parlamentben, az elektromos halászat betiltását. Ez a mandátumunk, és azt kérem, hogy erről szavazzunk, ezért kérem szavazzunk nemmel Van Dalen úr most megfogalmazott javaslatára. Bien, Rendben, szavazásra bocsátom Fandalen úr javaslatát. Mellette ki szavaz? Ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva. Most áttérünk a név szerinti szavazásra, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A parlament ezáltal az első olvasatot lezárta. Lewandowski jelentés következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a parlament az első olvasatot lezárja. Gressle jelentés következik. Egyes, négyes, 710, 114-től 141-ig a módosítók mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 111-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 112-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 113-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 142-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, úgyhogy okafogyottá válik a 141-es. Most név szerint szavazunk a bizottsági javaslatról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Informe Poszpisi jelentés. Kész feltartással mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Grafin jelentés. Kész feltartással mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 77-8-as módosított, névleges szavazás, végleges szavazás mellett. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Parlament lezárja ezt a témát. Van még kész jelentés. Név szerint a szavazás a 42-es módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk parlament így lezárja ezt az olvasatot a Mamikins jelentésről. Két perce van az előadónak. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a rendelet, amit most ma elfogadtunk, életbevágó fontosságú, hiszen a terrortámadások ellen tudunk így föllépni az otthon készített robbanószerek tekintetében, és több száz állampolgárt tudunk így megvédeni a következő években, hogyha szigor, szigorúbbak lesznek a szabályok a robbanóanyag prekurzorok tekintetében. Nehéz volt, de sürgős volt az online értékesítés tekintetében is, hogy lépjünk, megtettük ezt. százszerzelékosan elfogadtuk a, a Libia szakbizottságban a szöveget, ez is mutatja, hogy általános a támogatás. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani az áll, árnyék előadóknak. Nagyon jó volt a együttműködés szelleme, támogatást kaptunk a három oldal egyeztetésben, és természetesen minden kollégának szeretnék újra köszönetet mondani. Köszönöm szépen. Következő jelentés, Messzerics úr jelentése. 77-es módosító mellette, illetve megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 78-as módosító készfeltevése mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Lezárjuk ezt az olvasatot. Leners jelentés, név szerinti szavazás a 326-as módosítóról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Parlament így lezárja az első olvasatot. melo jelentés, 312-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Parlament lezárta így az első olvasatot. a jelentés. 69-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. A parlament ezzel lezárja az első olvasatot, és az előadókért szót. Köszönöm, elnök úr. Ennek a rendeletnek az elfogadásával még egy lépést teszünk a migráns jelenség kezelése területén. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, támogattak engem ezen az úton, nagyon nagy felelősséggel lehetővé tették azt is, hogy gyorsan elfogadásra kerüljön ez a rendelet. Remélem, hogy a következő mandátum során vissza tudok eh, térni ide a parlamentbe, és tovább tudom folytatni azt a munkát, amit a mostani mandátum során végeztem, nagy felelősség tudattal. Köszönöm. Muchas gracias. Köszönöm. Következő utolsó jelentés, Tom asszony, jönni a szó, két perce van. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kedves barátaim, én nem köszönök el, továbbra is harcolok azért, hogy erős legyen az Európai Unió, és ezért azt szeretném kérni, hogy szavazzák meg ezt a jelentést, amit elkészítettünk, hiszen ez megvédi az embereket, több ezer európait fog megvédeni, és meg fogja előzni a halálos baleseteket és az egyéb súlyos, sérüléses baleseteket. Ezek az új rendszerek segíteni fognak az életek mentésében. Ezeket az eszközöket az új járművekbe be kell majd szerezni, és ez biztonságosabbá teszi majd az utakat, nem csak a sofőrök és az utasok számára, hanem főleg a sérülékeny közút használók számára, például a gyalogosok számára, a kerékpárosok számára. Még egy szót engedjenek meg. A közúti biztonság az csak egy olyan a sok példa közül, hogy az Európai Unió hogyan tudja megmenteni az emberek életét. A jobb együttműködéssel, a biztonság, a közúti biztonság javításával. Ez egy kézzelfogható példa arra, hogy az európai biztonsága napokban mennyire javult. És azok, akik el akarják hagyni az Európai Uniót, ők és meg fogják érteni, hogy mekkora kárt történt. Úgyhogy mi büszkék vagyunk arra, mind, mindenre büszkék vagyunk, amit elértünk. Köszönöm. Akkor most a 110-es módosítottról szavazunk, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadtuk. 111-es, készfeltartása mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Parlament itt is lezárja az első olvasatot, köszönöm szépen.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 Hölgyeim és uraim, akkor most áttérünk a szavazatmagyarázatokra. Meszerics úr az első. Messzersmit képviselő az első. a sértés bejelentését tevő személyek védelmi a téma. Messzás úr. Köszönöm, elnök úr. Mindennyian egy olyan mm, helyen dolgozunk, egy olyan piacon, ahol 500 millió fog, fogyasztóval, és biztonságosabbá, gazdagabbá kívánjuk őket tenni, de ugyanakkor a biztonságot nem növeljük, hogyha országok nem ugyanolyan módon hagyják végre a szabályokat, hanem spekulálnak ezekkel a szabályokkal azért, hogy mások hátrányára előnyöket szerezzenek. Ezért van olyan tapasztalatom, hogy a tagállamok hogyan képesek végrehajtani a szabályokat. Nagyon sokat kellett volna tanulni arról, hogy a szabályokat hogyan kell alkalmazni, de mindig vannak olyan esetek, amikor egy tagállam nem konszisztens módon alkalmazza a szabályokat. Pedig, hogyha ugyanazt a prosperitást szolgáljuk, akkor ugyanúgy kell, hogy meg végrehajtsuk ezeket a szabályokat, és így tudjuk szolgálni az egységes piacot is. Köszönöm, Södrova asszony! Köszönöm szépen, kedves kollégák! Úgy döntöttem, hogy szavazatommal támogatom az irányelvet, mert fontos célja van. Mégpedig az, hogy megvédjük azokat, akik az EU-s jogszabályok révén valamilyen jogsértést szenvedtek el, és ezt be is jelentették. a nyilvánosság érdeke miatt, azok érdeké, a nyilvánosság érdekében döntöttek úgy, hogy bejelentik ezeket a jogsértéseket, hogy mások ne váljanak áldozatává. Azonban előfordulhat, hogy a munkaadói jogokkal kapcsolatosan összeférhetetlenség alakul ki. Fontosnak tartom, hogy a munkaadók olyan eljárásokat vezessenek be, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy az esetleges jogsértéseket bejelentsék. Én úgy gondolom, hogy ez az irányelv nem bonyolítja tovább a KKV-k működését, ezt támogatom, és emellett támogatom azt is, hogy először a belső eljárásokat kell kihasználni, és utána a külvilághoz fordulni. Köszönöm szépen, Dojevszki úr. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Nem szólnék hozzá, hogyha nem lett volna vita már tegnap a témában. Egy dolog aggaszt engem, az, hogy ezt az irányelvet a szélsőségesek mennyire kevéssé becsülik. Ők elsősorban azt szeretnék elérni, hogy a lehető legtöbb piaci szereplő büntetlen maradjon. Az úgynevezett téves bejelentők elleni küzdelem is nagyon fontos, mert vannak emberek, akik minden nemű indoklás nélkül megtámadnak egy-egy vállalatot, vagy egy konkrét szemét, és ez egy adott vállalatot a csődbe is vihet. Köszönöm. Gracias. Köszönöm. Nous revenons de, de loin. Le... Igen, az Európai Parlamentben egy nagyon fontos szöveget fogalmazunk el, és mi azon voltunk, hogy nagyon erős legyen ez a védelem, de a tanács ezt próbálta ezt a tartalmat kiüríteni, és akik felhívják a figyelmet az ilyen esetekre, azok esetében nem lehet egy hierarchiát követni, mielőtt közé teszik az információkat. És azok, akik a valóságot föltárják, őket is védeni kell. Van egy ellentmondásos téma, méghozzá az, hogy a titkos információkat, tehát a védelmi jellegű információkat nem szabad közzé tenni. Ezt érhető ez a korlátozás, de ugyanakkor, amikor Julian Assange-ra gondolunk, az ő esetében ugye ezt az elvet, ha tiszteletben tartja, akkor nem tudta volna olyan bűncselekményre kell felhívni a figyelmet, például amit az iraki háború során elkövettek. Ezért fontos a védelem, mi nagyon jól végeztük el a munkánkat. Gracias, señor. Köszönöm, Mamikins képviselő. köszönöm elnök úr tisztelt kollégák! az európai uniós jog megsértése ez nagyon fontos ugye az európa ellenesek sokszor támadják az intézményeket és nagyon sok jobboldali politikus próbálja kihasználni azt, hogy az EU jog nem tökéletesen készült el. De hát minden egyes törvényrendszerben vannak hiányosságok, ugyanakkor nagyobb Biztonságot és szabadságot kell, hogy biztosítsunk az állampolgárok számára, hogyha felhívják a figyelmet az ilyen hiányosságokra. Ha mi azt akarjuk, hogy az emberek jobban részt vegyenek az európai politikában, akkor eszköz kell, hogy adjunk a kezükbe. Úgyhogy erős, integrált Európára van szükség, amely ezt a harcot vezeti. A rossz közigazgatásság többféle formában megjelenhet, akár a munkával kapcsolatos területen, az EU alapok kezelése területén is, és elképzelhető, és fontos, hogy garanciákat kapjanak azok az emberek, akik bejelentést tesznek ilyen ügyekben, és ezért szavaztam meg a jelentést. Köszönöm, Falán úr! Köszönöm, elnök úr. Elérkezik egyszer az a pillanat, amikor az ember arra jön rá, hogy a legrégebbiek közé tartozik. Emlékszem a Tidák ügyre, amikor egy német újságírót el, letartóztattak azért, mert feltárt ügyeket az Olaf előtt, Elég idős vagyok, hogy az Andreasen ügyre is emlékezzek, amikor egy könyvelő a bizottság adatai kapcsán feltárta, hogy kettős könyvelésre került sor, elbocsátották. Miért következik ez be? Természetesen minden szervezet szeretné védeni a saját érdekeit, ez nem a brüsszeli intézményekre jellemző pusztán, hanem az emberi természettel jár, de a megfélemlítés és az a vak hit, amely az Európai Unió felé, amelyet az Európai Unió felé támogatnak egyesek, arra készteti őket, hogy ha elhallgattatják ezeket az embereket, akkor számos problémát meg tudnak oldani. Köszönöm szépen, Ronan képviselő. Köszönöm szépen. Amikor visszaélésekről van szó, illetve forrásokkal való visszaélésről, adócsalásról, vagy másfajta bűncselekményekről, akkor nagyon fontos, hogy legyenek ezeket a cselekményeket bejelentő személyek, azért, hogy a problémákat orvosolni lehessen. Hogyha a bejelentők egy megfelelő eljárást indíthatnak el, rendelkezésükre áll ilyen, akkor nincs nagyobb gond. Tudjuk, hogy a különböző visszaélések súlyos károkat okozhatnak magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, az egész közösségnek. Éppen ezért jó lenne, hogyha a bejelentő személyek az adott szervezeten belül, vagy közvetlenül a hatóságokkal kommunikálhatnának, így biztosítható az, hogy a bejelentő személyeket ne bocsássák el például. Jónak tartom, hogy egy minimális szinten szabályoztuk most az a bejelentőket megillető védelmet. Vannak olyan tagállamok, ahol semmiféle szabályok nem léteznek, miért ezért azt szeretném, hogy minden tagállam a lehető leghamarabb ha, ö, ültesse át a gyakorlatba az irányelvet. Köszönöm, Polcsák úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én is